Ezzel a vitát lezárjuk, és a következő napirendi pontunk következik. A törökországi helyzettel kapcsolatos napirendünk következik. Szólásszabadság Törökországban újságírók és sajtómunkások közelmúltbeli letartóztatása és a sajtóra nehezedő rendszeres nyomás. A bizottság alelnökének és a politikai főképviselőjének a nyilatkozata, de először a tanács képviselő következik. A főképviselő nevében fogok most felszólalni. A múlt héten vasárnap a török rendőrség letartóztatott jó néhány újságírót, illetve média szereplőt. Odafigyeltünk nagyon nagy aggodalommal erre a kérdésre. Hán biztos és Mogherini asszony mm, vasárnap délután egy nyilatkozatot tettek. Ebben kimondtuk, hogy a sajtószabadsággal ellentétesek voltak ezek a letartóztatások, már pedig ez a demokrácia egyik alapelve. Ebben a nyilatkozatban azt is kimondtuk, hogy az ártatlanság vélelmét biztosítani kell, és a független bírósági tárgyalást, az átlátható bírós, bírósági tárgyalást kell biztosítani ezen személyeknek illetve a védelemhez való jogot is biztosítani kell nekik. Természetesen hogyha bármilyen jogsértés történt, akkor azt meg lehet vizsgálni bírósági eljárás keretében, de ezt mindig az arányosság elvének megfelelően és a jogszabályok betartása mellett. Törökország kötelezettséget vállal bizonyos kritériumok betartására, úgy, mint Európai Uniós tagjelölt állam. Éppen ezért a vasárnap délutáni történések nagyon nagy visszalépést jelentenek a médiaszabadság területén ebben az országban. Az Európai Parlament is elmondta, hallotta hangját. Schulz elnök úr és önök között jó sokan aggodalmaiknak adtak hangot a legutóbbi fejlemények kapcsán és valóban ezt az üzenetet szeretnénk közvetíteni Törökország felé. Egyetértünk mindannyian abban, hogy Törökország, mint tagjelölt ország, a lehető legmagasabb szintű demokratikus garanciát kell, hogy vállalja. Ebbe tartozik bele a szólásszabadság megvalósítása, amely jó néhány más E alapvető emberi jog alapját képezi, ilyen például a vallásszabadság, a gondolati szabadság is. A demokrácia ezek nélkül ugyanis nem létezhet. A 2014-es jelentésében az Európai Bizottság örült, örvendésére adott hangot a pozitív történések miatt, az emberi jogi jogsértések, illetve a török legfelsőbb bíróság és a kurt kérdésben történt előrelépések miatt. Ugyanakkor vannak itt más fenyegetések, amelyek a bíróságok függetlenségét és a szólásszabadságot fenyegetik. A szólásszabadság és a médiaszabadság Törökországban nincsen egyedül, hiszen láthattuk azt, hogy a szociális médiahálózatok, a tüntetések és az újságírók ellen milyen fellépést tapasztalhattunk ebben az országban. Az Európai Unió bilaterális szinten is elmondta, hogy a Törökország és az Európai Unió kapcsolatát a tagjelölt státusz perspektívájában lehet csak elképzelni, márpedig ehhez fontos látni azt is, hogy a csatlakozási folyamat alapvetően függ attól, hogy mi történik Törökországban az alapjogok területén. Stylianides biztossal együtt Mogherini asszony, amikor Törökországba látogatott, valamint Hán biztos is ott volt, hangsúlyozták azt, hogy a jogállamiság és a demokrácia olyan értékek, amelyekben Törökországnak még előre kell lépnie. Az összes török partner eh, hangot adott eh, az Egyesült, eh, az Európai Unióval való kapcsolatok megerősítésének, és a csatlakozási folyamatnak, illetve ezen politikai folyamatok erősítése mellett tette le voksát, a politikai reformok mellett is érveltek. Stylianides, Hán biztosok és Mogherini asszony kimondták azt, hogy a török fél részéről tett nyilatkozatok a tettek mezein is meg kell, hogy valósuljanak. Törökország alapvető partnere az Európai Uniónak, és ezért fontos, hogy világos üzenetet közvetítsünk feléjük a reformfolyamatok segítése érdekében, az alapjogok megvalósítása területén. Ide tartozik a gondolati szabadság, a sajtószabadság és a szólásszabadság kérdései. És bizony a csatlakozási tárgyalások állása is a jogállamiság és a az emberi jogok kérdésével összefügg. Fontos tehát az, hogy továbbra is az Európai Unió legyen a legjobb referencia keret a törökországi reformok végrehajtásához, és ezzel kapcsolatban az Európai Unió nagyon világosan beszélt, török partnerei számára koherensen közvetítette ezt az üzenetet. Az Európai Unió oda fog figyelni az ilyen típusú történésekre egy tagjelölt országba, és most azt várjuk, hogy konstruktívan álljon hozzá Törökország is ezen problémákhoz. Szerintem folytatni kell az utat ezen a mostani területen, és remélem, hogy a Törökország által nyilatko- tehát nyilatkozatok meg, fogják, meg fognak történni a valóságban is. Még egyszer szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy az Unió számára prioritás ez a kérdés, és hogy továbbra is nyomon fogjuk követni az eseményeket. Kedves parlamenti képviselők, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen! az önök figyelmét, és várom a kérdéseket, illetve a véleményeket. Köszönjük szépen a miniszter úrnak. Ön a főképviselő nevében beszélt, most pedig Préda úr beszél másfél perc erejéig. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy Törökország barátjaként szólalok fel, nem tartozom azon politikusok közé, akik karrierjüket arra építik, hogy ellenezzék, illetve ellenzék Törökország EU csatlakozását. De éppen barátként mondom azt, hogy nagyon aggasztanak a legutóbbi események, a letartóztatások Törökországban, illetve a török hatóságok hozzáállása a, a médiumokhoz. A török politikusok azon szándéka, hogy EU, az Európai Unióhoz csatlakozni kívánnak, valamint, hogy alapelveiket, a mi alapelveinket kívánják képviselni, nem teljesen világos. Egyfajta vészjelzést kellene illetve meg kellene kongatni a vészharangokat, úgy érzem, főként ami a 23-as, 24-es fejezeteket illeti. A csatlakozási tárgyalásokban itt mindenképpen be kell tartatni a normákat. Emellett fontos, hogy a témával kapcsolatos törökországi vitát is folyamatosan nyomon kövessük, figyelemmel kísérjük. Az Európai Unió nem fogalmaz meg egyértelmű üzenetet, ezt szeretném végezetül elmondani, Törökországgal szemben. A moldovai köztársasággal ö, folytatott tárgyalásaink viszont ahhoz képest ö, nincsenek a megfelelő szinten, hogy sokkal jobban halad ez az ország az európai úton. Köszönöm, P. Kati következik. Köszönöm szépen. Az jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása illetve a médiumok szabadsága minden demokráciának az alapvető alapját képezi. Ezért nagyon aggasztó az, ami Törökországban történt. A török rendőrség megrohamozta bizonyos médiumok székhelyét, és letartóztatásokra is sor került. Már eddig is sokat bírálták Törökországot a sajtószabadság hiánya miatt, és az emberi jogok tiszteletben nem tartása miatt, ezért, és ez még tovább súlyosbítja a helyzetet. Remélhetőleg megfelelő eljárásra kerül sor, ahol érvényesül majd az ártatlanság vélelme. Törökországban látogattam a múlt héten az EP jelentéstevőjeként, és a török kormány világosan látja, hogy további reformokra van szükség, ezért üdvözlöm a kormány azon állításait, illetve közleményét, miszerint az EU-s csatlakozás, a további demokratizálódás és a kurd kérdés megoldása az elsődleges prioritásai a kormánynak. Az, hogy aggasztanak bennünket a törökországi események, az emberi jogi helyzet és a jogállamiság helyzete azt mutatja, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk a csatlakozás mellett, de végezetül is a török kormány az, amely irányítja a folyamatokat. A decemberi eseményeket nagyon komoly aggályokat vetettek fel, megkérdőjeleződött, hogy Törökország mennyiben szándékozik a demokratikus úton való előhaladásban előrelépést elérni. Ankarának meg kell győznie bennünket, hogy továbbra is ugyanolyan elkötelezett az EU-hoz való csatlakozás és az EU alapvető értékei mellett. A csatlakozási tárgyalás során Törökország megmutathatja, hogy erős, pluralisztikus, demokratikus rendszert akar képíteni, olyan alapokra helyezve az országot, amelyben minden polgár érdekeit szem előtt tartják. Ugyanakkor azonban a jelenlegi fejlemények azt mutatják, hogy Törökország épp az ellenkező irányba halad, és ez rossz hír mindazoknak, akik Törökország barátainak barátaiként lépnek fel. Köszönöm szépen, Császtanak egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Bármit is gondolunk a török kormányról, el kell ismernünk azt, hogy Törökország fontos ország. Amióta azonban 2005-ben az ország tagjelölt lett, azt látjuk, hogy egy ilyen ország számára nagyon nehéz a csatlakozási folyamat, hiszen egészen más hagyományokkal rendelkezik az ország. Eddig csak a 23-as fejezetet sikerült megnyitni és lezárni, Törökország továbbra sem ismeri el Ciprus, köz, Ciprusi köztársaságot. Emellett az iszlamista AKP is egyre nagyobb kihívást jelent. Erdogán egyre radikálisabb megközelítést alkalmaz az egyetemi hallgatókkal, az újságírókkal és másokkal szemben is, mindazokkal szemben, akik felhívják a figyelmet az országban uralkodó korrupcióra. Emellett a NATO nyomás gyakorlására volt szükség ahhoz, hogy végül Kobanénak segítséget nyújtson Erdogan. Erdogan ugyanis úgy gondolja, hogy az iszlám állam kevésbé fenyegetés Törökország számára, mint a PKK. Emellett állítólag Egyiptomban, Irakban és Szíriában is dzsihadistákat támogatott Törökország, mégis továbbra is reménykedünk abban, hogy ismét visszatér egy nyugatbarátabb pályára az ország. Köszönöm szépen, Sáke képviselő két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai Törökországgal kapcsolatos álmunk rémálomá vált, ideje felébredni. Én Törökország azon kritikus barátai közé tart, tartoztam mindig is, akik azt gondolták, hogy egy folyamatos reform folyamatra van szükség, most azonban azt láthatjuk, hogy a kormány folyamatosan megsérti az alapvető szabadságjogokat és a jogállamiságot. Csak egy héttel azután, hogy egy magas szintű EU-s delegáció látogatott Ankarába, ismét mélypontra sűjjettek a kapcsolatok az EU-s Törökország között. Korrupciós gyanúk, korrupcióval gyanúsították meg Erdogánt és a kabinetjének számos tagját, ezután azonban azokat, akik felvetették ezt a gyanút, megfenyegették, sőt, most már újságírókat is fenyegetnek, miközben Törökország már egyébként is vezető volt azon a, az országok listáján, vezet azon országok listáját, amelyek, akik, amelyek a legtöbb újságírót bebörtönzik, letartóztatják. Hogy a Törökország tovább elmozdul a demokrácia, demokráciától, akkor le kell lassulniuk a csatlakozási folyamatoknak. Emellett egy könyv látott napvilágot, amelyben arról számol be a szerző, hogy eljárás nélkül vetnek börtönbe embereket, Továbbá azt láthatjuk, hogy Bizonyos csoportok egymás ellen fordulnak az országban, és ez a jogállamiság sérüléséhez vezet. Tömegek fél, féltik a jövőjüket Törökországban, nők, akadémikusok, művészek, bárki, aki kritikusan mer szólni, a kormányról veszélyben van, elveszíthetik a munkahelyüket, megbüntetik őket, az adóhatóság zaklatja őket. Ilyen eszközökhöz folyamodik a kormány, és a törvények fölé helyeznek bizonyos rendőröket, tisztviselőket és másokat. Véget kell vetni a jogállamiség megsértésének Törökországban. Köszönöm szépen. Hagyi Georgiou úr, másfél perc. Az a probléma, amiről ma itt beszélünk, nem tekinthető egy önálló, izolált problémának. Törökországban eh, nem csak a legutóbbi letartóztatásokról van szó, mint egy elkülönített, izolált jelenségről. Az, ami történik most, az megtörtént Kobánéban is, ahol a kurdokkal eh, kerültek a török hatóságok összefüggésbe, de ugyanígy erre Törökország Görögországgal szemben, a más kisebbségekkel szemben, a nőkkel szemben, és Erdogán az Európai Parlamentnek eh, az ilyen irányú állásfoglalásait teljes mértékben figyelmen kívül hagyja ciprusi európai parlamenti képviselőként egyáltalán nem örülünk ennek a magatartásnak. Mi a szomszédságunkban szívesebben élnénk együtt egy olyan demokratikus állammal, ami az emberi jogokat és a nemzetközi jogot tiszteletben tartja. Úgy gondoljuk, hogy Törökország számára egy nagyon erős üzenetet és nagyon kemény üzenetet szankciókkal egybekötve kell küldeni, különben nem tudunk velük a továbbiakban együttműködni. Vagy felismerik, hogy milyen útra léptek, és milyen útra kell ehelyett a jövőben lépniük, vagy nem folytatható az együttműködés. Ez a vita, a megfelelő állásfoglalás csak a szemétben fog landolni, hogyha az intézkedéseinket nem kísérik szankciók is. Tehát szankciókat kell elfogadni, és a, nyilvánvalóvá kell tenni az álláspontunkat Törökország csatlakozási tárgyalásai során is. A jogtalanságot mindenképpen pellengére kell állítanunk. Rebecca Harms. Köszönöm szépen. Egy dolgot szeretnék előre bocsátani. Úgy gondolom, hogy ebben a vitában mindannyiunknak világossá kell tennünk, E, e, és ez e, Erdogán elnöke és Davutoglu kormányfőnek is egy üzenet, hogy az Európai Unió a törökországi határok mentén nagyon nagy közös erőfeszítéseket tesz az iszlám állam ellen és a szíriai helyzettel kapcsolatban Törökországban, és itt természetesen továbbra is együtt kell működnünk Törökországgal, illetőleg a humanitárius katasztrófáknak és a menekült eh, áradatnak a kockázatát is közösen kell kezelnünk. Ezt mint közös kihívást nem szabad ebben a vitában sem elfelejteni. Ugyanakkor helyén való, mégiscsak kritikusan, nagyon is kritikusan is állásfoglalni azzal kapcsolatban, ami az elmúlt hetekben történt, és a rendőröknek, újságíróknak a letartóztatását, vád alá helyezését kritizálnunk kell hiszen ezek nem egyedi esetek, korábban is voltak ilyenek, a jövőben is elő fognak fordulni, hogyha vehemes módon nem lépünk fel ezzel ellen. A kormány már hosszabb ideje az ellenzéknek a tevékenységét, és ide nem csak a Gülen mozgalom tartozik, illetőleg az ő általa ellenőrzött médiumok, hanem egyáltalán bármilyen ellenzéki mozgolódást államellenes összeesküvésnek tekint, vagy Erdogán elleni pucs előkészületének, illetve az ő többségi kormánya elleni pucskísérletnek. Ezt egészségtelennek tartom. Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy a Gézi tiltakozások, az iszlám állam elleni tüntetések, a kobanei áldozatok mellett tartott gyász tüntetéseket mind-mind gyakorlatilag egy nagy összeesküvés elemeinek részének tekintik. Hogyha az, ami az elmúlt héten, hétvégén történt, kritizáljuk, akkor összességében kell foglalkoznunk azzal, hogy hogyan bánik a kormányzati többség eh, a kisebbségekkel. Nem tisztelik a kisebbségi jogokat, a kritikát eh, pucsra való felszólításként kezelik, és ezt nem szabad, hogy toleráljuk. Köszönöm szépen. Most pedig Wimbergs kolléga kap szót. Tack för ordet. Turkiet trampar igen på yttrandefriheten. Köszönöm szépen, Törökország ismét csak lábbal tiporja a szólásszabadságot. Azt láthatjuk, hogy folyamatosan nyomást gyakorolnak a sajtóra. A szólásszabadság szempontjából is nagyon rossz a helyzet. Egy országot sem ítéltek el olyan gyakran a szólásszabadság helyzete miatt, mint Törökországot. Sokat beszélünk a török helyzetről, mégsem történik változás. Szisztematikusan megsértik az emberi jogokat Törökországban. Egy újság szerkesztőségét nyolcszor bezárták. Egy újságírót 66 év börtönbüntetésre ítéltek, és másokat is akár hat éves börtönbüntetésre is ítélnek. ...2013-ban több mint 900 millió euróval támogatta az Európai Unió Törökországot. Törökország cserébe azt ígérte, hogy az ország javítaná a jogbiztonságot, és kezelni a korrupciót. Azt hiszem teljesen világos, hogy Törökország sohasem lesz teljesen képes megfelelni a, teljes körén a kopenhágai kritériumoknak. Köszönöm szépen, Szávini képviselő, másfél perc. Ekkor. Itt vagyok elképesztő az, hogy 15 éve állandóan azon munkálkodunk, hogy Törökország belépjen az Európai Unióba. Egy olyan országról van egyébként szó, amely már 40 éve megszállás alatt tartja Ciprus egy részét katonailag, tönkretettek templomokat, leromboltak, nem ismerik el az egymillió áldozatot követelő örmény népírtást, tehát szerintem azért ez elképesztő és még ráadásul még csodálkozunk azon, hogy most letartóztak néhány újságírót. Hát Törökország nem Európa, nem is lesz soha Európa. Szeretünk, szeretnénk velük gazdasági, stratégiai, kereskedelmi kapcsolatokat ápolni, de hát ennél többet nem lehet tenni. Nem, egész egyszerűen érthetetlen az, hogyha egy állam már 40 éve megszállás alatt tart egy másik európai államot, és nem ismeri el azt, hogy egy millió embert meggyilkoltak, az örményekre gondolok, és az örmény népírtás egyébként száz éve történt, jövőre ezt meg is fogjuk, erről meg is fogunk emlékezni. Olaszország és az Európai Unió 600 millió eurót ad idén, jövőre két év múlva, és így, és így tovább minden évben ö, a törököknek. És ők mire használják a pénzt? Arra, hogy konkurenciát építsenek a mi cégeinknek, és hogy letartóztassanak belőle néhány ö, újságírót. Törökország sosem lesz Európa. Fogjuk már ezt végre fel. Köszönöm szépen, Szálvini úr. Van itt egy kék kártya önhöz. Fenéfei úrtól. Elfogadja? Uh, úr következik. kérdés. Köszönöm szépen. Azt szerettem volna megkérdezni Salvini úrtól, hogy vajon a Törökországgal kapcsolatban elmondottakat Putyin Oroszországával kapcsolatban is igaznak gondolja-e. Tehát most itt Krímfélsziget illegális annexiójára gondolok, vagy a megszállt területekre Ukrajnában, vagy pedig Ukrajna keleti területén történő katonai beavatkozásról, vagy az emberi jogi jogsértésekről. Nem tudom, mit gondol ön Oroszországról ebben a tekintetben. Elnök, köszönöm szépen, Szállin úr, kérem válaszoljon. Gondolom, hogy ő most viccel. Ez most ezt nagyon viccesnek gondolja. Azért a Krímfélszigeten volt egy referendum, ahol 95%-a az embereknek úgy döntött, hogy Krímfélszigeten kíván maradni. Tehát szerintem ez egy nagyon szimpatikus kis, kedves kis viccelődés karácsony előtt. Azért azt ne felejtsük, hogy mi 600 milliót adunk Törökországnak, Oroszországot pedig szankciókkal sújtjuk, ami ö, éppen térdre kényszeríti azt az országot, és egyébként ránk is rosszul hat, úgyhogy kérem, hogy a viccelődést fejezze be. A cuvântul acum a doamnei Zomer pentru un minut și 30 de secunde. Köszönöm szépen, Zomer asszony, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr a véleménynyilvánítás szabadságának és a média szabadságának korlátozása Törökországban ez nem egy új dolog, a kritikusokat elnémítják, letartóztatják, elítélik az antiterror törvények alapján, és ez gyakorlatilag már egy karikatúrája eh, annak, hogy hogyan lehet embereket elnémítani. A szociális médiákat kikapcsolják, eh, és a legújabb törvények pedig lehetővé teszik azt, ami a legutóbb történt hétvégén. Ez azonban az Európai Uniós alapértékekkel nem egyeztethető össze. A nyilvánítás szabadság és a sajtószabadsága elengedhetetlen fontosságú a demokráciában. Ezt Törökország, Törökországgal szemben folyamatosan hangsúlyozni kell. Az alapvető szabadságokat, jogokat ilyen önkényesen nem szabad korlátozni. Aki ezt teszi, az nem demokratikus ország nem lehet az unió tagja. Ugyanakkor Törökország az egyéb politikai kopenhágai belépési kritériumokat sem teljesíti egyetlen részében sem. Itt például a korrupciós vádak felderítésének akadályozása is ebbe a körbe tartozik. A, megállították a vizsgálatokat, aktákat foglaltak le, elbocsátották a vizsgálódó rendőröket. Ma pedig ezeket a korrupciós vádakat nem vizsgálják ki, mert hogy Erdogán elnök ezt nem akarja. Csak azért, mert a fiát is gyanúsítják. Tehát jogállamiság nincsen Törökországban, csak az elnöknek az önkényessége uralkodik. Ez az ország egy nagyon rossz, vissza, nagyon rossz visszafelé vezető úton indult el. Ezzel ellen tiltakoznunk kell, és Európai Unióként a saját naivitásunkat eh, az országgal szemben végre fel kell, hogy adjuk, és végig kell gondolnunk, hogy milyen szankciókat vezetünk be az országgal szemben, és még utolsó mondat, elnök úr, a török alkotmánybíróságtól azt kérem, hogy ezt a folyamatot állítsa meg, és az ilyen alapvető eh, alapjogi sérdéseket ne engedje meg. Köszönöm szépen, most pedig Richard Howitt kap szót kettő percben. Köszönöm szépen. Törökországban most senki sincs biztonságban, legalábbis a mm, törökországi emberi jogi jogvédő szerveztek szerint, akikkel beszéltem. Hán biztos és Federica Mogherini oda látogattak, de azért ne felejtsük el azt, hogy az, ami most történt, a médiaszabadsággal ellentétes, már pedig ez nélkül elképzelhetetlen egy demokrácia. Úgyhogy ez egész egyszerűen elképesztő, hogy mi történik Törökországban a bíróságok terén, a médiaszabadság terén, és mindenki állandóan eh, az, attól fél, hogy terrorista cselekmények eh, következnek majd be, akkor miért olyan erős a török eh, terrorista ellenes törvényhozás? Nagyon sok, nagyon sok személyt letartóztattak Törökországban konkrét bizonyítékok nélkül, és nincsenek bíróság elé állítva sem, Márpedig pedig ez ellentétes a fair bírósági perhez való joggal és az alapvető szabadságjogokkal. Törökország úgy tűnik, hogy mindezzel nem foglalkozik, politikai és földrajzi jogait kihasználja, de amennyiben az igaz, akkor az ellenzék tagjait a újságírókat bebörtönözik, akkor tulajdonképpen nem is beszélhetünk jogállamiságról Törökországban. És végül mindazok, akik ismét a törökországi csatlakozási folyamat leállításáról akarnak érvelni, hát szerintem pont az ellenkezőjét kell tennünk. Most itt az idő arra, hogy Törökországgal szorosabbra fonjuk kapcsolatunkat, ne pedig elengedjük a török embereket. Köszönöm szépen. Van itt két kékkártyás jelentkező, Tenok úr és Fonturis úr is. Elfogadja őket? Köszönöm szépen, elnök úr! Howitt úr, ön támogatja Törökországot, korábban is támogatta a parlamenti időszakban, Ma pedig nagyon kritikusan kell fogalmozzunk Törökország kapcsán az emberi jogok, illetve a jogállamiság kérdésében. Nem kellene talán a parlamentnek újra gondolni azt a több száz millió eurót, ami a Törökország finanszírozására megszavazunk itt a parlamentnek is? Parlamentben is? És vajon folytatni kell egyáltalán a mm, törökországi csatlakozási folyamatot? Howitt úr! Kérem, válaszoljon, de még előtte van egy második ö, ö, kék kártya is. Én azt szeretném megtudni öntől, hogy mi a véleménye a következő kérdésben. Elmondta Törökországgal kapcsolatos álláspontját, mindannyian tudjuk, hogy ott megsértik az emberi jogokat, tudjuk, hogy milyen politikai gondolatokat fogalmaznak meg. Mi a véleménye az aranyhajnal görög mozgalom üldözéséről Görögországban, hiszen őrizetbe vették ennek a mozgalomnak a vezetőjét. Ászent lenne, hogyha erről itt most nem szólnánk. Csak pentru un minut. Köszönöm szépen, Fontulis úrnak mondom, Teljesen egyetértek, az emberi jogok megsértését mindig egyenlő módon el kell ítélni, és objektív módon kell viszonyulni hozzájuk, de aggaszt az, hogy sok esetben Törökországot elítéljük, miközben másokkal szemben elfogultak vagyunk, legyünk igenis következetesek az emberi jogok védelme terén. Most pedig eh, szeretnék eh, Tanok úrnak is boldog karácsonyt kívánni. Igen, Törökország barátja vagyok, Törökország szószólója vagyok, és erre büszke is vagyok, hiszen én nagyon szeretem ezt az országot, és szeretném, hogyha csatlakozna az EU-hoz. Elfogadom, hogy a kollégának más a véleménye. Beszéltem Hán, Hán biztos úrral ma, és nem akarunk a csatlakozással kapcsolatosan elrettentő lépéseket tenni, ítéljük el a jelenlegi helyzetet, de gondolkodjunk el azon, hogy hogyan tudunk segíteni az ottani helyzeten. Elnök, köszönöm szépen. Hát, hogyha csak Tenok úrnak kíván boldog karácsonyt, akkor azt hiszem, itt diszkriminációra került sor. Messerschmidt úr, egy perc. Øh, er- köszönöm szépen. Fontos emlékeztetni a kormányt arra, hogy van, akit néhány embert meg lehet téveszteni egyszer s máskor, de nem lehet állandóan mindenkit megtéveszteni. Fontos, hogy Ankara ezt szem előtt tartsa. Az embereket nem lehet félrevezetni, nem lehet azt mondani nekik, hogy a kritériumok teljesítése nélkül is EU-s tagállamá válhat Törökország. De van, aki ezt el is hiszi akár, viszont az Európai Uniót aztán végképp nem lehet becsapni. Azt látjuk, hogy Törökország egy dolgot mond, s egy másik dolgot tesz. Szerintem állítsuk le a csatlakozási tárgyalásokat, nézzünk alternatívák után. Elgondolkodhatunk technikai együttműködésen, szabadkereskedelmi megállapodáson például, csere, egyetemisták számára létrehozott csereprogramon, ezek mind opciók, de szerintem semmi értelme nem lenne jelen pillanatban a tagságnak. Lejárik a úr másfél perc. Köszönöm szépen. Az, ami Törökországban történt vasárnap, olyan, mintha egy fia, független újságírók ellen elkövetett, előre megfontolt tevékenység lett volna. Ugye itt egy elnökről is szó van, és más újságírókról. Csak az, hogy a rezsim politikáját, illetve a korrupció témáját felvetették, az elég volt ahhoz, hogy 150 személyt egy hónap alatt letartóztassanak. Az európai hatóságoknak nagyon keményen el kell utasítania ezeket a sajtószabadságot sértő eseményeket, ugyanis ezek nélkül nem megvalósítható a demokrácia sem. Szerintem nem szabad Erdogan úr ö, viselkedését elfogadnunk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a letartóztatott újságírókat szabadon engedjék, és segítsük intézményeinken keresztül ezeket az újságírókat, és ne fogadjuk el azokat, azt a nyomást, amelyet a török hatóságok, a törökországi bíróságokra próbálnak gyakorolni, hiszen itt egy alapjogi kérdésről van szó, fontos a bíróságok függetlensége, az igazságszolgáltatás függetlensége. Ezen kell, nekünk kell most ezeket a partnerországokat, mint Törökország, az emberi jogok betartatására sarkalni ugyanis számunk sokkal fontosabb ez számunkra, mint a piacok logikája. Keller asszony következik. Vielen Dank! Köszönöm szépen. Ami manapság történik Törökországban, az nem más, mint egy rosszul álcázott támadás a sajtó és a vélemény nyilvánítás szabadsága ellen. Az újságírókat abszurd vádakkal illetik és vezetik el azok az emberek, akik a gézi tüntetések e, e, során az utcára vonultak, most e, a pucsvágyával kell, hogy szembenézenek, miközben az erőszakot elkövető rendőröket nem vonják felelősségre. Erdogan elnök megpróbál minden vele szembeni kritikát elnémítani, azonban teljesen helytelen út egy feltörekvő demokráciában. Törökország az élénk civil társadalomból és a kritikus hangvédelű sajtóból csak profitálhat, és ez jó lenne, hogyha Erdogan is, Erdogan is belátná, és jó lenne, hogyha a demokratikus jogállami normák betartása területén is előrelépés lenne. Azonban az európai tagállamok is elkövettek hibákat, hogyha a tagállamok tagállamok mindig csak blokkolják eh, a csatlakozási folyamatot, elzárják a tőke odáramlásának útját, mindig csak kritizálják az országot függetlenül attól, hogy milyen előrelépéseket tesz, akkor nem segítjük a helyi eh, civil társadalmat, nem segítjük az ottani kritikus hangokat. Eh, nincsen eszköz a kezünkben ahhoz, hogy igazán őszinte beszélgetéseket folytassunk Törökországgal, saját magunkat fosztjuk meg ezeket, ezektől az eszközöktől. Itt tehát nekünk is van tennivalónk, javítani valónk. Úgy gondolom, hogy az emberi jogokat, az igazságszolgáltatást sokkal inkább előtérbe kell helyezni a csatlakozási tárgyalásokon, sokkal inkább, mint a belső piaci szabályokat. Ez az, amit a jövőbe figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, Kárver úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig is támogattam, hogy ítéljük el azt, ahogyan Törökország a fogvatartott újságírókkal bánik, és ítéljük el azt is, ahogyan korlátozni kívánják Törökországban a sajtószabadságot. Erdogan egyik magasrangú tiszt, tisztségviselője nemrégiben azt kérte, hogy tiltsák be, hogy a nők nevethessenek az utcán Törökországban. Hát Atatürk azt hiszem a sírjában forog. Nagyon zavar engemben azonban az a tény, hogy hazámban csak a UKIP ellenzi azt, hogy Törökország csatlakozzon az EU-hoz. Ne gondoljuk azt, hogy a török lakosság szabad mozgása nem fogja befolyásolni az Európai Uniót, ahol már egyébként is nagy a feszültség eh, a mobilitással kapcsolatosan. Törökország a csatlakozással eh, szintén eh, a szabad mozgás jogát elnyerni, azonban látnunk kell, hogy már most is rengeteg a munkanélküli, az efféle, az ilyen mértékű migráció azonban nagyon nagy csapást mérne a nemzetgazdaságokra, az Egyesült Királyságban is többek között. Emellett sok Törökországban az iraki és szír menekült, az ő számukra is megnyílna az út Európa felé a török csatlakozással. Tagállamként már nagyon kevéssé tudnánk megállítani, illetve hogyha a Törökország tagállam lenne, akkor nagyon kevéssé lehetne megállítani a migrációs folyamokat. Mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket kívánok, és boldog új évet egyébként. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most megadom a szót Színedén az úrnak egy perc. Πρόσφατα Erdogan Ερντογάν δήλωσε elnök úr azt mondta nemrég, hogy a demokrácia kérdésében nem hagyja, hogy Európa kioktassa magát. Talált egy mezőgazdasági művelő télen egy megfagyott kígyót, aki ezt a kígyót aztán a nyakka köré tekerte, amikor aztán megmelegedett a kígyó, belemart a, a őt megmentő szemébe. Így néz ki a törökországi helyzet is. Európa az a, az, az ember, aki a keblén melengette ezt a megfagyott kígyót, azt a kígyót, amely aztán belemar. belemar. Törökország egy abszolútista állam, ahol sem a jogállamiságot, sem az emberi jogokat nem ismerik el. Úgyhogy ne lepődjünk meg azon, hogy hiányosságokat mutat eh, a véleménynyilvánítás szabadsága, hogy újságírókat üldöznek. A Taksim téren Isztambulban még nem száradt meg a tüntetőknek a vére. Lássák az eseményeket, fontolják meg, hogy mit jelentenek ezek, és lássák, hogy mit kell tennünk. Itt van Ciprus, eh, ott a görögökkel szemben, és egyébként a Törökországban élő örményekkel szemben is eh, emberírtást követtek el megpróbálják eh, közben más országokban, például Boszniában az iszlamizálódást elősegíteni. Lássuk ezeket a dolgokat is. Ezzel ellen fel kell lépnünk. Hökmárk úr, másfél perc. Kedves parlamenti elnök úr! Először is a török kormány el kell, szabadon kell, hogy bocsássa az újságírókat, és fel kell hagyjon a szabad média elleni harccal. Ez pedig elengedhetetlen feltétele annak, hogy Törökországról jövőbeli Európai Uniós partnerországként gondolkodjunk de ezt nem csak mi kérjük, hanem a világ összes országában a demokrácia, a jogállamiság és a szólásszabadság meg tudjanak valósítani. Másodszorban pedig meg kell mindent tennünk, amit csak a hatalmunkban áll. Törökországot segítsük modern társadalommá való átalakulásában egy demokratikus nyílt társadalom, férfiak és nők közötti egyensúly vagy egyenlőség megvalósítása a célok. Enélkül Európai Uniós tagjelöltség értelmezhetetlen. Törökországban már uniós tagállam kellene, hogy legyen, de a probléma az az, hogy vannak különböző, vannak különböző okai is ennek. Egyes európaiak megpróbálják bezárni Törökország előtt az ajtót. Elképzelhető, hogy másik oldalról pedig Törökországban is vannak olyan erők, akik inkább elfelé tartanak az Európai Uniótól. Erdogán úr is ezek közé tartozik. Eltávolítja országát az Európai Uniótól, és attól is, hogy megbízható, nyílt társadalommá várjon a török társadalom. És köszönöm szépen, be is tartottam az időmet. Valenciano Köszönöm, Valenciano asszony következik. Nem, elnézést kérek. Van itt egy kék kártya Hökmárk úrhoz. Máltéze úr. Elfogadja? Egy egyszerű kérdésem van, Hökmárk úr. Ciprusi vagyok, európai parlamenti képviselő, és eredeti ö, hazám a megszállt területeken található. Mindaz, amit Törökország eddig tett, a ciprusi köztársaság nem elfogadása terén. Nem tudom, hogy ön elfogadta volna, hogyha az ön hazáját bitorolná Törökország az, amit Törökország tesz. Nagyon világosan akarok fogalmazni. Nekem is tetszik az, hogy európai perspektívát adjunk Törökországnak azért is, hogy a hazám túlélje ezt a helyzetet. Kedves elnök úr, kedves kolléga! Természetesen Törökország megosztottságán felül kell emelkedni, meg kell oldani ezt a problémát. Reméljük, hogy Törökország számára e is ez prioritássá válik, ugyanis enélkül nem lehet Törökország Európai Uniós tagállam. De ugyanakkor Törökország most nem Európa felé fordul. Mi is jól kell, hogy viselkedjünk Ciprus kérdésében, de Törökország most éppen Oroszország felé kacsingat, vagy ki tudja merre felé. Tehát azt hiszem, hogy közös érdekünk az, hogy odafigyeljünk, és Törökország helyes irányát egyengessünk, ugyanis ez Európa érdeke. Köszönöm, most pedig Elena Valenciano következik másfél percben las acciones cometidas contra los medios de comunicación en Turquía. A médiával szembeni felépés Törökországban mindenképpen elítélendő. El kell ítélnünk ezt azért, mert a véleménynyilvántás szabadsága ellenné fel, és azért is el kell ítélnünk, mert rendkívül rossz üzenetet küld ezzel eh, Erdogán eh, Európa irányába, és a tiltakozni kívánok, az ellenzék mozgástere egyre jobban szűkül az országban, és Erdogánnak a kormánya egyre kevesebb toleranciát mutat a kritikus hangokkal szemben. Úgy tűnik, hogy van a tolmácsolásnál valamilyen hiba. Oh, Oké. okay. Just tell me when it's, uh, Csak a göröggel van gond? Kérem jelezzék majd, hogyha működik újra a tolmácsolás. Is it alright? Most már jó? Azt hiszem, folytathatja ellene. Euh, je, dois recommencer, ou qu'est-ce que je fais? Akkor újból az elejéről kezdjem a hozzászólásomat? Arrêtez, je veux dire, je recommence ou je, oui, je continue? Ou... On va dire c'est de ma faute. Recommence. <laughs> D'accord. Merci, Madame la Présidente. Bueno, decía que las acciones cometidas... Eh, Nos, eh, ahogy elmondtam, a sajtóval szembeni fellépés Törökországban és az újságírókkal szembeni fellépés mindenképpen elítélendő. Nem csak azért, mert itt a véleménynyilvánítás szabadságát kívánják korlátozni, hanem azért is, mert egy olyan üzenetet küld, amit itt Európában nem fogadhatunk el. Eh, alig hagyott mozgásteret az ellenzéknek, a kritikus hangoknak a török kormány, és egy olyan retorikát használ, amely egyre inkább intoleránsá válik. Valamennyi frakció itt a házban, és a spanyol szocialisták is újra és újra védelmükbe vették eh, eh, a török erőfeszítéseket. Nagyon jó Európának természetesen Törökország eh, közelése, és nagyon jó a stabilitás ott a régióban. Ez fontos az egész világ számára, azonban ennek elérése érdekében a török kormánynak természetesen magának is el kell végezni a házi feladatát, így hát kétségen kívül áll az is, hogy a demokratikus reformokat végre kell hajtani Ezekkel kapcsolatban az utóbbi időben egyre nagyobb kételyek fogalmazódnak meg. Mindenféle emberi jog jogsértést szankcionálni kell, de mindenképpen el kell mondanunk azt is, hogy egy európai Törökországra van szükségünk, és most nem szabad néznünk azt, hogy Európától eltávolodik Törökország. Máker úr, egy percben. Köszönöm szépen. Előző év júniusában ebben a parlamentben egy határozatot fogadtunk el, eh, ami, amelyben a Gézi Park beli tüntetések mellett foglaltunk állást, ahol is a törökországi sajtószabadság mellett tüntettek az emberek. A brutalitás, amivel letartóztatnak újságírókat, megmutatja, hogy a török jogállam hatalmas problémával küzd. A demokratikus államok ugyanis a véleménynyilvántás szabadságát tiszteletben tartják az előző életemben én újságíró voltam, egy szenvedélyes újságíró, és számomra fontos volt a garancia és a minőség. A török kollégák nak a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá vétele számomra nagyon fájdalmas. A sajtószabadsága egy egészséges társadalomhoz hozzátartozik, azonban úgy tűnik, hogy Ankara teljesen más irányba kíván fordulni, és nem demokratikus, autoriter rezsimet kíván kialakítani. Úgy tűnik, hogy ez, ez nem más, mint egy maszk, ez a letartóztatás, csak egy maszk, amiben, ami mögött még súlyosabb következményekkel kell majd számolnunk. Egy perc, Máltéze úr. Señor prezident. Elnök asszony, én azt hiszem, hogy ebből a mai vitából az derül ki, hogy az Erdogán kormány autora, autoriter viselkedésével kapcsolatban az álságos megközelítést kell elutasítani. Ebben az országban a legmagasabb a bebörtönzött újságírók száma. 154. számot viselj egy 180-as listán a metzen San Frontier listáján, és azt hiszem, hogy egyre inkább süllyed még lefelé ezen a listán bármiféle vallási vagy politikai tendenciához is tartoznak az újságírók, elítélik őket. Egész egyszerűen, hogyha valaki egy újságírói riportot ír a korrupcióról, akkor onnantól kezdve ezt a kormány terrorista cselekményként értékeli. Úgyhogy az a fajta arrogáns reakció, ahogyan Erdogan elnök úr a mi biztosainkra is reagált, azt mutatja, hogy világos, hogy az a politika, amelyet az Európai Unió a Törökország kapcsán próbált alkalmazni, nem jó. Most az, hogy segítjük őket, ez nem egy jó politika, azt hiszem, hogy kevélyebben kell fellépni, amit korábban sosem tettünk meg. Elnézést, vége az felszólási idejének. Maragall úré a szó. Egy percre. Köszönöm szépen. Egy évvel ezelőtt derültek ki az első törökországi korrupciós ügyet. Néhány nappal vagy órával azután, hogy ez kiderült, azonnal a polit, a rendőrség felvette a harcot az újságírókkal. Ez pedig azt mutatja, hogy itt tulajdonképpen egy totalitárius rezsimmel van dolgunk. Az Európai Uniónak is világosan kell pozícionálnia magát, és nem szabad megengedni azt, hogy ezek az események megtörténjenek. Törökország diktatúraként viselkedik, és ezért szeretnénk kérni a török miniszterektől, főként az európai ügyi minisztertől, hogy jelenje meg a, közö, a vegyes bizottság, parlamenti vegyes bizottság előtt, és adjon tájékoztatást a történtekkel kapcsolatban. Ugyanis itt a 24-es fejezettel kapcsolatos kérdések alapvető fontosságúak. Köszönöm. Másfél perc, Koráó úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Ez egy blitz volt. A török rendőrség 24 újságírót tartóztatott le, és azért tették ezt, mert különböző cikkekben ezek az újságírók a korrupciót kívánták felgöngyölíteni. A jelenlegi elnök, korábbi miniszterelnök nem fogadja el a belső kritikát azon 12 évben, amíg kormányfő volt, nagyon sok médiát tett tönkre, és csak akkor segítette ezeknek az újságoknak, illetve rádió és tévéadóknak a továbbélését, hogyha családtagjait beültethette az, igazó, az igazgató tanácsokba. Nem szabad el sem elfelejtenünk, hogy a Twittert vagy a YouTube-ot is elutasítják, mert a tüntetéseken úgy gondolták, hogy egymás segítő körök alakultak ki a szociális médián is ezért ezt, és Erdogan ráadásul most pof, Pimaszul azt mondja, hogy az Európai Unió törődjön a maga dolgával. Na most ez így biztos, hogy nincs rendben, hiszen Törökország tagjelölt ország. Egyetértek a ciprusi kollégákval, aki most már elment. Szerintem csak akkor lehet ezt az antidemokratikus rendszert felszámolni, hogyha gazdasági szankciókat alkalmazunk. Ferran úr, kedves barátaim, hölgyeim és uraim, még egyszer láthatjuk azt, hogy Törökország nem demokratikus ország. Még egyszer láthatjuk azt, hogy az Erdogán rendszer letámadja a médiát. Itt egy rendőrállammal van dolgunk, és senki sem akarja, meg, senki sem tudja megállap, megállítani Erdogán urat. Tíz évvel ezelőtt megkezdtük a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal, én akkor a török delegációban dolgoztam, és most két javaslatom van. Vagy azt csináljuk, hogy a vízumliberalizációs rendszert berekesztjük, és az uniós csatlakozási tárgyalásokat is berekeztjük. Ezt a két dolgot tehetjük. Köszönöm. Pabrix úr, másfél perc. Ladies and gentlemen, Minister, President. Hölgyeim és uraim, úgy tűnik, hogy Törökország szószóló és ellenzői is felszólalnak itt ma. Mindannyiunkat aggaszt azt hiszem az, ami jelen pillanatban történik, és amit a török kormány tesz. Úgy tűnik a török kormány egyre inkább arra az oldalra húz, amelyre Oroszország is. Hogyha nagyon negatívan állunk hozzá a történésekhez, mint ahogyan azt néhányan javasolják itt, például azt mondják, hogy gazdasági szankciókat vezessünk be, vagy ö, fagyasszuk be csatlakozási tárgyalásokat, akkor viszont az EU irányultságú ö, demokráciát óhajtó török polgárokat hagyjuk cserben. Meg kell találnunk az eszközöket amelyekkel befolyásolni tudjuk a török kormányt. Ez azt jelenti, előbb meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk a, az előcsatlakozási forrásokat eh, erre felhasználni. Másodszorban együtt kell működnünk eh, Mogherini eh, asszony és Hán biztos úrral is, és mi is követtünk el hibákat, hiszen a 23-as 24-es fejezet befagyasztásával magára hagytuk a török kormányt. Köszönöm. No. Merci. Bosztináró úr, egy perc. Köszönöm szépen. Sure. Kedves miniszter úr, kedves kollégák! Teljesen világosan kiderül az, hogy az Európai Uniós alapérték, a demokratikus alapérték, a média szabadság nem török értékek, ugyanis Törökország ezeket megsértette, és nekünk nyíltan és világosan kellene beszélnünk Törökországról a csatlakozási tárgyalások során is. Tehát mi szocialisták támogatjuk Törökország csatlakozását, de ezért is lenne fontos az, hogy beszéljünk a szakadályokról, nehézségekről is, ugyanis most nem először beszélünk a törökországi média betiltásával, vagy a korlátozásával, és egyre rosszabb a helyzet. Éppen ezért azt szeretném kérni Erdogán úrtól, hogy vezetői felelősségét vállalja. Schulz úr, másfél perc. Ez egy... Tisztelt elnök asszony, a törökországi események több mint nyugtalanítóak. Erdogan elnöknek a rezsimje pucsot folytat a média ellen, és letartóztatja az újságírókat. A én nagyon is értem, volt keletnémet polgárként, hogy mi az az állami önkény, és mi az a, a sajtóval szembeni fellépés, a sajtók lejsaltolása az Európai Unió valamennyi alapelvével szembe helyezkedik a török eh, rezsim, hogyha Törökországnak eh, a tagjá akar válni, akkor tiszteletben kell tartania eh, az emberi jogokat. A demokrácia ugyanis nem csak azt jelenti, hogy évente választásokat tartunk, és a kettő választás között azt tesz a kormány, amit akar. Ez azt jelenti a demokrácia, hogy az olyan értékeket, mint a véleménynyilvánítás, szabadság és a pluralizmus tiszteletben tartja a kormány megmutatta igazi arcát ezzel az eseménnyel az Erdogán rezsin. A kormány egyre inkább eltávolodik Európától és mindenféle alapvető demokratikus értéktől. Elkezdődött ez a folyamat már a Gézi parkbeli tüntetők, békés tüntetők leverésével, és gyakorlatilag folytatódik eh, a politikai eh, segédeknek eh, eh, a mentegetésével Törökországban. Nem szabad, hogy ezt megengedjük Mogherini asszonynak és a bizottságnak erős jelet kell küzdenie végre. A csatlakozási tárgyalásoknak a megszakítása kell, eh, hogy az utolsó konzekvenciaként akár szóba jöjjön. Köszönöm. One minut. Bosszinár úr, most öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy rövid történelmi visszatekintés. 2005. szeptemberében volt a csúcspontja az európai törökországi kapcsolatoknak, amikor is megnyitottuk a csatlakozási tárgyalásokat. Ma egy évvel ezelőtt volt a legnagyobb korrupciós razia Törökország történetében amikor is négy miniszternek kellett lemondania, és az európai török kapcsolatokban a átmenetileg legmélyebb pont az elmúlt hétvégén érkezett meg, amikor is mindenféle bizonyíték nélkül a puszta gyanú miatt ö, tartóztattak le újságírókat. Hölgyeim és uraim, Törökország mindig akkor volt erős, amikor Európa felé fordult 2005 és 2008 között például olyan gazdasági teljesítménye volt, ami 6%-kal növekedett évente, és ez több volt 3%-kal, mint az európai növekedés. Ennek nem feltétlen tehát nem feltétlen sújtotta a gazdasági válság. Fejezzék be a hadjáratot az újságírók ellen, és tartsák be a demokratikus szabályokat. Ezt üzenem nekik. Ja, dank u wel, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy olyan ország, amely újságírókat tartóztat le. Ilyen, országnak nincsen helye az Európai Unióban. El kell, hogy mondjam, hogy Törökország az Európai Unió történelmében az egyetlen olyan tagjelölt állam, amely nem előrelépéseket, hanem mutat a csatlakozási tárgyalások során és az európai értékek terén, hanem folyamatosan visszalép. Ez valami új dolog az Európai Unió számára, de hát erre reagálnunk kell tudnunk, és a januári forradalommal együtt ezt el kell ítélnünk. Fontos, hogy ne csak beszéljünk erről, az ma reggel a holland parlament felszólította az Európai Tanácsot arra, hogy a csatlakozás előtti e, segélyeket, Törökországnak szánt segélyeket csökkentsék. Fontos lenne, hogy ezeket a csatlakozás előtti e, forrásokat a társadalmi folyamatok függvényében adott esetben a gyengélkedő civil társadalom támogatására fordítsák, és a csatlakozás előtti pénzeknek az ilyetén való átirányítása, vagy erős eh, jelzés küldjenek azoknak az embereknek, akik Törökországban még hisznek eh, Európában. Köszönöm szépen. Monsieur Androulakis, pour une minute. Androulakis úr, egy percben. Köszönöm szépen. Szeretném eh, kiemelni, illetve elítélni, hogy a török eh, kormány nyomás alá helyezi az újságírókat. Ez a szólásszabadság, illetve a véleménynyilvánítás szabadság és a demokrácia elleni lépés. Mindig is támogattam Törökország európai perspektíváját, de szeretnék hangot adni mégis a godalmamnak. Arra vonatkozólag, hogy itt egy visszalépésről van szó, a jogállamiságot és az emberi jogokat tip tiporjalábbal Törökország. Isztambul központjában voltak tüntetések tavaly, és legutóbb láthattuk Törökország magatartását az iszlám állammal szemben is, és a múlt hónapban elítéltük Ciprus szuverenitásának megsértését is Ciprus, az Európai Unió tagállama török fegyveres erők szállták meg az ország egy részét, és most megint csak a sajtószabadság helyzetéről beszélünk Törökországban. Sajnos ez is azt mutatja, hogy Törökországot Erdogan egyre eltávolítja az Európai Uniótól. Köszönöm szépen, hogy a Teokárusz képviselő. Annak ellenére, hogy egyeseknek még vannak illúziójuk, Törökország nem demokratikus ország, több millió polgár szabadságjogait sérti meg az ország, és emellett katonai megszállás alatt tartja Ciprus egy részét. Erdogán rendszere múltbeli gyakorlatokat folytat, praktikákat vett át, és elmondta többször is, hogy mindenkit eltávolít az útjából, aki szembe mer vele szegülni. Azt is elmondta, hogy Európa nem avatkozhat be a török ügyekbe le kell állítani az előcsatlakozási támogatásokat és a csatlakozási tárgyalásokat is, míg be nem bizonyítja, hogy támogatja e, Európa értékeit. Fontos, hogy az értékeinket e, megvédjük, hiszen ezeket Törökországban folyamatosan lábbal tiporják. Azt is látnunk kell, hogy a ciprusi értékeket e, gondoskodnunk kell róla, hogy ezen az értékeket megvédjük ugyanúgy Ciprusban, mint Ukrajnában is. López képviselő, egy perc. Én úgy gondolom, hogy az alapvető szabadságjogok és az egyén jogainak tiszteletben tartása nem érvényesült az elmúlt két évben Törökországban, és az elmúlt hónapok eseményei most megint csak ide sorolhatók, a korrupcióval szemben sem lépnek fel az igazságszolgáltatáson belül megfelelően az országban, Egyre nagyobb a kételjek továbbá felől, hogy ez az igazságszolgáltatási rendszer független, a médiumokat is napról napra nyomás alá helyezik, és vannak olyan politikai vezetők is, akik eh, a szabadságjogokat eh, megsértik. Mit tegyen az Európai Unió? El kell ítélnünk ezeket a fejleményeket, de fontos, hogy pozitív lépéseket is tegyünk. Na, nem a kormány felé, hanem annak érdekében, hogy Törökország jövőjét pozitívan befolyásoljuk. Nem a török kormány felé van nekünk felelősségünk, hanem a török polgárok felé. Ruász képviselő, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, kedves kollégák! A legutóbbi letartóztatások Törökországban, amelyekről már többen is beszéltek, kérdéseket vetnek fel a szólásszabadság és a sajtószabadság helyzetével kapcsolatosan. E, ebben az országban. A jogállamiság, az igazságszolgáltatás és a sajtószabadság képezi az Európai Unióban azt a három alappillért, amelyre támaszkodnak az európai demokrációk, demokráciák, és erre támaszkodnak a, a mi konkrét polgári szabadságjogaink is. Törökország csatlakozni szeretné az Európai Unióhoz, ezért ebben az országban is be kell tartani ezeket az alapelveket. Az olasz soros elnökség képviselőjének mondom, reméljük, hogy nyomon követik a helyzetet a letartóztatásokkal kapcsolatosan, és megtudhatjuk azt is, hogy konkrétan mivel vádolják ezeket az embereket. Sikra kell szállnunk azért, hogy független, átlátható és pontos nyomozásra kerüljön sor, és fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, hogy az, amit Erdogan elnök úr a múlt vasárnap tett, azt is elítéljük, és fontos, hogy megfelelően teljesítse ez az ország a vele szembe támasztott követelményeket. Köszönöm szépen, Törökország egy dolgot bebizonyított, egy dolgot nagyon jól tesz, folyamatosan megsérti az összes vállalását és az összes egyezményt, és lábbal tiporja az emberi jogokat nem csak Törökországon belül, hanem Törökországon kívül is. Regionális problémákat okoz az ország, és agresszív magatartást tanúsított mindenkivel szemben az elmúlt időszakban. Miért? Azért, mert ezt mindenki tolerálja. Törökország nem törődik állásfoglalásokkal. Hogyha nem tesszük meg a szükséges lépéseket, amelyekre szükség van, hogy megvédjük a méltóságunkat és a hitelességünket, akkor sajnos újabb és újabb vitákat kell majd folytatnunk Törökországról. Törökország a gyakorlatban is megmutathatta volna éveken keresztül, hogy megfelelő magatartást tud tanúsítani, de ezt nem teszi meg az ország, elfogadja az Európai Unió pénzét, de aztán azt tesz, amit akar, és ezt nyíltan ki is mondja, és azt, sőt azt mondja, hogy Európa törődjön a saját dolgával. Végre meg kell tenni a szükséges lépéseket, csak ebből fog Törökország érteni, máskülönben nem jutunk a dolog végére. Polkács. Polkács úrral kezdjük a Catch the Eye-t. Egy perc. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem chtěl pouze reagovat na některé vystoupení, které zde... Köszönöm szépen. Szerettem volna néhány gondolatra választ adni a görög kollégáknak. Van néhány kolléga, akik megpróbálták saját nemzeti ágendájukat az Európai Parlamentre rákényszeríteni, ez pedig szerintem egy kicsit tovább ment az elfogadható szinten ebben a komoly vitában. Ezen kívül azt szeretném elmondani, hogy az emberi jogi jogsértéseket nem tolerálhatjuk Európában, és Európának csak olyan államokat szabad támogatnia, akik egyetértenek a mi értékrendszerünkkel. Törökország tagjelölt állam, és mégis, és ezért nyílt és világos beszédet várunk a tanácstól. Köszönöm. Egy percben. Grazie, grazie molto, Presidente. Köszönöm szépen. A 24 újságíró és két rendőrségi személy letartóztatása egy fontos tévéállomás vezetőjének letartóztatása nem szabad, hogy ne kapjon figyelmet itt az Európai Parlamentben. Kérünk el a török hatóságoktól azt, hogy ne sértsék meg az ország demokratikus alaprendszerét. A médiaszabadság és a bíróságok, illetve az igazságszolgáltatás függetlensége a török alkotmányban foglaltaknak megfelelően kell, hogy megvalósuljon. Ahogyan Pittella és Mogherini is elmondták, ezek a letartóztatások ellentétesek a sajtószabadsággal, amely Európával, Európa sztenderdjeivel sem egyeztethető össze, már pedig Európához kíváncsi csatlakozni Törökország. Ez elfogadhatatlan a demokrácia szempontjából, ezek a hatalmas mennyiség vagy méretű letartóztatások. Máriás Szúré a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Törökország folytatja a jól ismert, bevált gyakorlatát, a polgároknak a jogait, a kisebbségek jogait lábbal tiporja, és újra csak üldözi a sajtóképviselőt, az újságírókat. Újra megmutatkozott az, hogy ez az ország a legalapvetőbb demokratikus eh, értékeket, az európai értékeket lábbal tiporja. Ez megmutatkozik persze a külpolitikában is, hiszen Görögországgal szemben még továbbra is a kázusz belli politikáját folytatja, a nemzetközi tengeri jogot is megsérti ennek keretében. Így például behatol a kizárólagos görög gazdasági zónába is. Törökországnak az Európai Unió üzenetét végre meg kell kapnia, és Törökországnak ki kell vonni a Ciprusról a török megszálló erőket, betartva a nemzetközi előírásokat. Van egy zöld, egy kékkártyás hozzászólás, ezt uh, ki megkívánja-e válaszolni? Okay, thank you. I just wanted to, to ask... Egy kérdést akartam feltenni a kollégának, miszerint nem lenne-e jobb, ha mi Európaként aktívan kiállnánk Törökországgal szemben, nem tudom milyen hosszú idő betelt Görögországnak az unióhoz való csatlakozása, de mégiscsak az unió hibát követel akkor, amikor nem nyitja meg az újabb fejezeteket, és a törökországi kapcsolatok terén nem fejlődik, nem halad semmi. A kérdés az, hogy mit gondol ön, mit lenne jobb tenni, inkább aktívan, és nem pedig passzívan várni, hogy Törökország magától demokratikus államá váljon? Válasz? Törökország már több tíz éve bebizonyította azt, hogy nem érdekli a nemzetközi jog, nem érdekli a demokrácia itt az ideje, vagy eljött az ideje annak, hogy az Európai Unió végre visszautasítsa ezt a fajta viselkedést. Elfogadhatatlan az, hogy Ciprus továbbra is megszálló csapatok tartsák félelemben, hiszen itt az unió szuverenitása is sérül. Papadaki szúrja a szó, szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony azon tűnődöm, hogy miért teszünk úgy, mintha meglepődnénk Törökország magatartásán. Törökország megszállás alatt tartja fél Ciprust, elnyomja a kurdokat, és a saját polgárainak jobbait is lábbal tiporja. Világos kell, hogy legyen erre az európai válasznak. Az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz harmonizációra van szükség, ami magától értetődően magában foglalja az európai értékek tiszteletben tartását is. Nyilván Törökország nem várhatja el, hogy Európa alkalmazkodjon az ő értékrendjéhez. Az Erdogán rezsim megmutatja újra és újra az oszmán arcát, az oszmán birodalmi arcát. Szeretnénk, ha Törökország Európának a része lenne, de jó lenne, hogyha ezt a demokratikus európai értékek talaján tenni. Zambaszki. úr következik. Kedves kollégák! Akiket érdekli az, ami Törökországban történik, azok egyáltalán nem lepődtek meg az emberi jogokat lábbal tiporják, újságírókat letartóztatlan, és hát ez az Erdogan rezsim saját viselkedési módja, de arra is emlékeztetnék, hogy a pártjuk azért az egy ottomán párt, és a török birodalmat akarja visszaállítani annak régi határaival együtt. Támogatja a Hamászt, támogatja a szíriai iszlám államot, és Irakban is támogatja az iszlám államot. Ennyit az emberi jogokról és a demokrácia elnyomásáról, hogyha az Európai Unió értékeit akarjuk előmozdítani, akkor el kellene gondolkodni a szankciókon Törökországgal szemben. Merci, madame la... úr következik. Köszönöm szépen. Még egyszer nagyon sajnálatos az, hogy Törökországról kell beszélnünk. 27 embert tartóztattak le. Az Erdogán rezsim ellenségeit tartóztatták most le. A Szamonyoli médiabirodalom résztvevőit, mielőtt korábban ő egyébként Erdogán támogatóinak körébe volt, de most ellene fordult, és ezért letartóztatták. Nagyon sokakat hallgatatnak el, és a szólásszabadság, a médiaszabadság ebben az országban egyre kevésbé fontos, pedig valaha az iszlám világ egyik fényes pontja volt Törökország. Ez egyébként nem az EU irányába mutat, és nem is oda fogja elvezetni Törökországot. Mikor fogja végre az Európai Unió levonni a konzekvenciákat, és megfelelőképpen választ adni erre? Mavrides úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy percen belül természetesen csak rövid elemzést adhatok a helyzetről. Itt az Európai Parlamentben kétféle megközelítésmód létezik. Az egyik azt mondja, hogy most végre világos üzenetet kell küldeni Törökországnak, és bizonyos dolgokat kell követelnünk tőle. A másik megközelítésmód ugyanakkor azt mondja, hogy a Törökországhoz fűződő kapcsolatainkat fenn kell tartanunk a csatlakozási tárgyalások során. Fejezeteket kell megnyitnunk, mozgásteret kell biztosítanunk neki, de hát kedves kollégák, és itt most a bizottságot is megszólítom, nem ez az, amit tennünk kell. A kérdés az, hogy Erdogán maga Törökországban hogyan fogadja azt, amit mi teszünk. Hogyha most a kezünket nyújtjuk, akkor Erdogán ezt a saját maga megerősítéseképpen fogja elfogadni. Azt fogja mondani, hogy a közvélemény elfogadja őt, az ő egyszerű rendszerét, így nem fogadhatjuk el. Hogyha így döntünk, az nem helyes, járjunk el inkább keményebben. Caputo úr fejezi be a Catch the Eye-t. Az újságírók letartóztatása során az ankarai kormány hatalmas hibát követett el, ugyanis a Törökország elleneseket fogja megerősíteni, mert ez a médiaszabadság ellenébe volt, és az európai értékek ellenébe volt, már pedig ezeket Törökországnak tiszteletben kellene tartania, akkor, hogyha egy modern, demokratikus országként kíván feltűnni mások előtt, és az Európai Unióhoz akar csatlakozni. Több mint 70 újságírót tartóztattak le az idők során, nagyon sokakat egyébként Törökország terrorizmus ellenességgel vádol, nekik joguk van a védelemhez, és joguk van a fair bírósági tárgyaláshoz is. Azt hiszem, hogy Törökország Európától eltávolodik, és ez a helyzet nagyon negatívan hathat Törökországra, a politikai és gazdasági együttműködés területén az Európai Unióval. Tehát az Uniónak keményen fel kell lépnie Törökország ellen. Köszönöm szépen. Ezzel a CatchDI rendszert lezárjuk, és Della Védova úr kapja meg ismét a szót. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, köszönöm mindazoknak, akik felszólaltak a mai vitán azért is köszönöm nekik ezt, mert nagyon jó, pertinens felvetéseket hallhattunk, az aggodalmak helytállóak, és azt hiszem, hogy ezek nagy részben fedik a közös aggodalmakat. Úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget jó volt kihasználni arra is, hogy aggodalmunknak adjunk hangot, és világosan és koherensen török partnereinkkel közöljük véleményünket a adott helyzettel kapcsolatban. A jövőben is monitoroznunk kell a helyzetet az Európai Uniónak, a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság online és offline formái mellett kell, hogy letegye a voksot, ugyanis egy demokrácia ezen szabadságjogok nélkül elképzelhetetlen. Törökország fontos stratégiai partner, csatlakozási tárgyalásokat folytatunk vele, de mégis világosan kell fogalmaznunk, ugyanis becsületesen és nyíltan kell viszonyuljunk a tagjelölt országokhoz. Volt néhány gondolat, amire szeretnék reagálni. Az egyik a finanszírozásokra vonatkozott, ez egy olyan gondolat, amelyre valóban oda kell figyelnünk. Az Európai Unió nem finanszírozza a török költségvetést, hanem leginkább civil szervezeteket és az emberi jogokkal foglalkozó civil szervezeteket támogat. Az előcsatlakozási alapon keresztül és az Európai Unió emberi jogi alapján keresztül. Gondolkodunk azon, hogy honnan, hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni ezt a fajta támogatást, és szeretnék arra is emlékeztetni, hogy egyébként az egyik legalacsonyabb az egyfőre eső támogatásunk Törökország esetében a tagjelölt országok között. A mélyülési folyamat a reformok terén nagyon fontos számunkra, és főként a hármas fejezet területén lenne jó az, hogyha ott valamit tenne Törökország. Megpróbáltuk intenzívebbé tenni partneri kapcsolatunkat Törökországgal. Köszönöm szépen!